előtt szeretném bejelenteni, hogy ahogy ezt Demesmaker úr kérte, a spanyol hatóságoknak írt az Európai Parlament, hogy a madridi börtönnel kapcsolatban, a madridi börtön feltételével kapcsolatban plusz információt kapjunk, semmiféle probléma nem történt, ez derült ki, tehát a spanyol jogszabályokat teljes mértékben tiszteletben tartották a spanyol börtönek. Hogyha bárki szeretné elérni a ülés jegyzőkönyvét, ezt megteheti. Köszönöm.